Um, köszönöm, kollégák. Most pedig haladunk tovább a napirendben. Az EU, EU bővítési stratégiájáról elfogadott határozat Nyugat-Balkán. Ez a következő témánk a bizottság alelnökének és az Unió külügy- és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát hallhatjuk a témával kapcsolatosan. Most pedig rögtön a vita elején Mogherini alelnök asszonyt kérem, hogy tartsa meg beszédét. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony.